Right, good afternoon, everybody. Jó napot kívánok mindenkinek. Hú, nagyon érdekes ez a folytás, amit itt hallottam. Remélhetőleg majd mindjárt visszatér. Adoption of the agenda. I don't... Először is hagyjuk jóvá a napi rendet, ez megtörtént, illetve a 2013. december 16-16-ai ülés jegyzőkönyvet megközradtunk, ezt is Jóvá hagyhatjuk, a senki nem kifogásolja, tehát akkor ezt is elfogadtuk. Most örömmel térek rá a gazdasági párbeszéd és eszmecserére a tanács elnökségével, Görögország pénzügyminiszterével, Vianis Turanárasszal. Követjük a normális szabályainkat, átlagos szabályainkat. Először is 10 perces bevezetőt tarthat a miniszter, utána pedig következik a kérdés-válasz szekció, mert vannak listák, vannak nevek a listánkon, és a DONT formátumot fogjuk alkalmazni. Érdekes azt is tudni, hogy Sturnes úr azt mondta a sajtóban, hogy nem egy válságot megélő országként vállaljuk az elnökséget, hanem egy fellendülésben lévő országként. Hosszú, hosszú útat tettek meg a múltbeli vitáink óta, és a miniszterelnök is bizakodik abban, hogy a piacok ezt pozitívan fogadják. Nos, a bizakodás jelében is remélhetőleg majd ugyanígy fogadják azokat a jogotási tervezeteket is, amelyeket elfogadtunk az Európai Parlamentben az elmúlt hónapokban. Az önél szó tessék. Madame Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek körükben, és megpróbálom majd most önöknek felvázolni a különböző prioritásainkat, és ezek után megválaszolom a kérdésüket. Challenge for Greece. It is expected to be... Azt várjuk, hogy nagyon nehéz lesz ez az elnökség. Ez az utolsó elnökség a májusi választások előtt. Az európai gazdasági válság, a munkanélküliség, főleg a fiatalok körében Dél-Európában, illetve a szociális bizonytalanság arra készített bizonyos csoportokat, hogy megkérdőjelezzék közös célunkat a Görögország szolgatását elveszte az európai államoknak, most pedig már e, az a feladat, hogy erősítse a szociális kohéziót, elmétse az integrációt, biztosítsa a stabilitást és jólétet minden állampolgár számára, és ismételten megjelenhessen a munkahelyteremtés. Tudjuk, hogy kevés a rendelkezésre álló időnk, figyelembe véve azt, hogy a legutóbbi plenáris ülés majd áprilisban lesz. A elnökség erre elő készül. 2009 óta hosszú utat tettünk meg, és örülök annak, elnök asszony, hogy ön is ezt megemlítette. Országunk minden következményétől szenvedett a válságnak, köszönhetően a görög állampolgároknak, illetve európai partnereinknek minden olyan állítás, amelyet korábban azt mondtak, hogy, hogy Görögország kilép az eurózónából, ez nem vált valóra. Két stratégiai választást tettünk Görögországként. 1980 ben volt az első, amikor csatlakoztunk az EU-hoz, a másik pedig 2001-ben volt, amikor részévé váltunk ezen család magjának. Ma pedig elnökként ülünk itt, mégpedig nem egy válságban lévő ország elnökeként, hanem úgy, mint egy felendülő ország. Úgy töltjük be ezt az elnökséget. mindenképpen munkánkat a litván elnökség munkájára alapozzuk. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy Rivante Szerius urat méltassam, aki nagyon kényes kérdéseket igazi érzékenységgel és megfelelő tudással kezelt. Azok a találkozók, amelyeket Aténban tartottunk, az Európai Parlament elnökének részvételével, az elnökök illetve a különböző politikai uh, frakciók részvételével az elnökség megkezdés előtt rendkívül hasznosnak bizonyultak. Ezen találkozók során közvetlen és időszerű tudást tettünk szert, és megismertük az Európai Parlament prioritásait. Az informális ECOFIN ülésen, amely Aténban lesz majd április 1-én és 2-án ez évben, és remélhetőleg elnökasszony is ott lesz, lehetőségünk lesz arra, hogy beszéljünk a válság szociális-gazdasági hatásairól, és arról, hogyan lehet ezekkel szembenézni, illetve megvizsgálhatjuk azt is, hogy hogyan lehet hatékonyabb módon a KKV-kat, illetve a gazdaságot is finanszírozni. Hadd szóljak néhány szót a banki unióról. A bankunió előfeltétele a nagyobb bizalomnak és a gazdasági megbízhatóságnak, illetve anna, annak irányában, hogy megfelelő likviditás legyen az európai piacokon, és így megvalósuljon a stabilitás és a betéti garanciákról szóló irányelv végső, véglegesítése után, illetve a bankszanálásról szóló irányelv után remélhetőleg gödülékenyen sikerül lezárni még a parlament ezen mandátum alatt ezt a jogalkotási folyamatot. Ez mindenképpen fontos részét képezi a banki uniónak, és ezért rendkívül fontos szerepet ez be a görög elnökség számára. Hogyha az eseremet véglegesítjük ezen ciklus alatt, az valóban kulcsfontosságú. Egyetértünk, de a kompromisszumoknak a hatékonyságot, illetve a mechanizmus hitelességét kell szolgálnia. A decemberi megállapodás után a trialógusok megkezdődtek már most januárban megpróbáljuk közelíteni a tanács és a parlament álláspontját, és olyan megállapodásra törekszünk, ami mindkét félnek elfogadható. Tudatában vagyunk annak, hogy kevesebb, mint három hónap alatt kell ezt véghez vinnünk. Pont ezért az idő döntő tényező, és mindannyiunknak rugalmasnak kell lennünk, és az eurózónát kell előtérbe helyeznünk, illetve azt, hogy az állampolgárok bizalma ismételten megerősödjön. Azáltal, hogy Görögország az ECOFIN elnökséget magára vállalta, azon munkálkodik, hogy még jobban elessen méteni az EMU-t, és koordinálni lehessen a nemzeti gazdasági és iskolás politikákat annak érdekében, hogy a közös pénznem integritását meg lehessen őrizni, és tovább lehessen a reformokat támogatni. Ebben az értelemben a görög elnökség azon lesz, hogy erősítse az EMU szociális dimenzióját. Úgy véljük, hogy ez a dimenzió elengedhetetlen a kohézió számára. Úgy véljük, hogy a fiskális konszolidációt össze kell kötni a növekedési és szociálpolitikai politikákkal, mert különben az euroszkeptizmus fog megerősödni, illetve a megszorítások. Néhány szót az európai szemeszterről. A nagy örömömre szolgált az, hogy részt vehettem a gazdasági irányításról szóló parlament közi konferencián, amely ma ért véget itt az Európai Parlamentben, és ennek egyik szervezője a görög parlament volt. A konferencia során eszmét cserélhettünk, és megfelelő módszereket találtunk arra, hogy erősítsük az Európai Unió döntéshozatai folyamatának demokratikus voltát. Sokkal szorosabb együttműködést szeretnénk a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Azáltal, hogy követjük azt, ahogy Írország kezelte az európai szemesztert, mi is ugyanilyen módon szeretnénk a negyedik európai szemesztert kezelni. Az Európai Parlament rendkívüli módon érdeklődik ezen témák iránt, ezt láthattuk az Európai Parlamenti hét programjából is. Szeretnénk a folyamat hitelességét növelni, és a rendszerszerű értékelést szeretnénk bevezetni az Európai Unió reformjai kapcsán, főként az olyan politika területeken, amelyeket a decemberi tanácsülésen azonosítottak. Örülök annak, hogy a nemrégiben kiadott éves növekedési jelentés első alkalommal tekinti át az ajánlások végrehajtását is feltérképezi. A görög parlament azt szeretné, a görög kormány azt szeretné, hogyha megfelelő figyelmet lehetne szentelni mindez az Econra-nak, mint pedig az Ecofinnak. Ebben az évben az Európai Bizottság az európai választások után adja közre az ország ajánlásokat. Nagyon nagy kihívás lesz az elnökség számára, hiszen nagyon szigorú időkörötök között kell dolgoznunk. Nagyon fontos lesz mindez a gazdaságirányítás keretén belül is. Néhány országspecifikus ajánlás, amelyet majd júniusban adnak ki, ennek alapján fog megtörténni. Különösképpen szeretnénk ügyelni majd az európai szemeszterben erre. Nagyon fontos téma még a gazdaság hosszú távú finanszírozása. A KKV-k gerincét képezik az Európai Unió gazdaságának, és 99%-át teszik ki az összes európai cégnek, és 70%-ban felelnek a munkahelyekért. Azáltal, hogy felismerjük azt, hogy ezek a kis és középvállalkozások rendkívül fontosak a felendülés szempontjából, a görög elnökség szeretne koncentrálni a KKV-kra, például azáltal, hogy megkönnyítjük a hitelekhez a hozzájutásokat, illetve a munkahelyteremtés szempontjából is fontos ez. Úgy véljük, hogy rendkívül fontos más kezdeményezések is léteznek, mint például az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank közös kezdeményezése a gazdaság finanszírozása szempontjából, főként annak megkönnyítése, hogy hozzáférnek a KKV-k a finanszírozáshoz. Magas szintű szakértői csoportot hoztak létre ennek érdekében, és létrehoztak egy befektetési alapot is, illetve egy olyan alkotás, amely az kkv az infrastruktúrát támogatja. Meg kell említeni azt, hogy nagyon fontos a likviditás a, a, a likviditás hiánya hozzájut a válsághoz. Főként ezt láthattuk az Európai Unió perifériáján. Most pedig rátérek az adózásra. Rendkívül fontos az, hogy a európai szinten folytassuk a megfelelő tevékenységet, az olyan és a fellépést olyan adózási gyakorlattal szemben, amely alássa a bizalmat, az adóelkerülés, az adócsalásra gondolok. Ezzel kapcsolatban született már egy irányelv, ezt kell mindenképpen, ezt kell mindenképpen végrehajtani. Görögország elkezdte a tárgyalást harmadik országokkal, és ide Svájcot is értem, hogy hogy mi hamarabb foganatosítsuk ezeket az intézkedéseket. Az adóról szóló információ automatikus cseréje a tagállamok között szintén prioritás számunkra többféle adófajtáról és többféle típusú információra vonatkozik ez. Fontosnak tartom, hogy az OECD munkájához megfelelő inputot biztosítson az EU, és egy globális normát fejlesztünk, fejleszünk ki az adatcseréről. Amikor az Európai Unióban az államháztartások ilyen nagy bajban vannak, fontosnak tartom azt, hogy mindent megtegyünk azért, hogy ne csökkenjen az adó alap, és ezáltal ne essen el bevételtől az állam. az, az anyavállalatokra és lányvállalatok szóló irányelvet is felül kell vizsgálni ilyen szempontból. Az ezzel kapcsolatos szöveget átvizsgálta már a litván elnökség, mi pedig arra fogunk koncentrálni, hogy a további részleteket tisztázzuk, hogy ezeket be lehessen vezetni a tagállamokban, és miután ezt elfogadta a tanács, lehető leggyorsabban rá lehessen térni a megerősített együttműködésre. Most pedig a pénzügyi felügyeleti keretről szeretnék beszélni. Célunk, hogy ezen a területen is fontos eredményeket érjünk el, hogy az európai gazdaságban a likviditást megnöveljük, illetve az ebbe vetett bizalmat is megnöveljük. A görög elnökség a tőkepiaci, tőkepiaci felügyeletről, tehát a MIFID irányelvről egy elvi megalapodás született már a parlamenttel. Fontosnak tartom, hogy a pénzügyi rendszerünk egészségesebb, átláthatóbb legyen. Az új szabályokkal az EU egy új eszközzel fog rendelkezni, a rendszerszerű kockázatot csökkenteni tudja, illetve a, piac, a pénzügyi piacok stabilitását is növelni tudja, és a beruházások számára is pozitív ez. Elnök asszony, ön egy rendkívül fontos jelentés előadója. Ebben a kérdésben is megpróbálunk mi hamarabb áttörést elérni a tanácsa, ez a, a fogyasztók és a beruházák számára is nagyon fontos. Ami a gripset illeti, kaptam egy jelentést tevő többeres asszonytól egy levelet, ahogy ezt a válaszomban is elküldtem, rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a fogyasztókhoz minél értékesebb információ, tájékoztatás jusson el a beruházásokról, és éppen ezért örülök annak, hogy az a javaslat előre halad. Az UCI 5-ös irányelvvel kapcsolatban a, a, mi már elkezdtük január 7-én a tárgyalást az Európai Parlamentet. Álláspontjaink nem állnak egymástól távol, és remélem, hogy politikai megállapodást tudunk elérni mi hamarabb, és a különböző szankciókról, a banki vezetők javadalmazásáról el tudunk érni egy, meglep, egy megállapodást. Arra törekvünk, törekszünk, hogy a fogyasztók érdekeit képviseljük, átláthatóságot teremtsünk, és remélem, hogy a tárgyalásokat a kifizetési számla irányelve kapcsolatban mi hamarabb le tudjuk zárni, és így a kereskedelmi bankok esetében is megteremthetjük az akadálymentes belső piacot. Fontos, hogy itt előre haladást érjünk el, hogy a polgárok össze tudják hasonlítani a különböző banki költségeket, illetve a szolgáltatásokat is össze tudják hasonlítani. Fontosnak tartom tehát, és fontos a görög elnökség számára is, hogy az összes európai polgár így össze tudja hasonlítani a különböző intézeteket, illetve a különböző hitelintézmények szolgáltatásait is tudni kell összehasonlítani. Görögországban született a demokrácia, ezért különösen nagyra értékeljük az Európai Parlament által betöltött szerepet a különböző EU-s jogalkotási folyamatokban, Szeretnénk, hogyha Európa számára a közös alapelvek érvényesül, érvényesülnének. Görögország, a görög elnökség partnere lesz az Európai Parlamentben, hogy, te, hogy létrehozzuk, vagy megvalósítsuk a közös célkütőzéseinket. Úgyhogy várom az önökkel való együttes munkát. Köszönöm. Akkor megpróbálok most mindenkinek, aki feliratkozott, uh, időt adni, hogy beszélhessenek, de nem kap, nem tartunk HDI-t. Az első két hozzászóló az SRM felelőssége miatt kicsivel több időt fog kapni, de először a többiek kérem, hogy röviden fogalmazzanak. Korin az első. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr, elnök asszony, miniszter úr. Hadd kösz hadd gratuláljak a görög kormány munkájához. Úgy látszik növekedésbe fordult az ország, bár még törékenyek ezek az adatok, a nagy erőfeszítések talán kifizetődni látszanak. Én szeretném önöket arra bátorítani, hogy tartsanak ki, folytassák ezt. Ambícióra van szükség akkor, amikor a növekedést akarják elérni, illetve a munkanélküliséget visszaszorítani. Ugyanilyen ambícióra van szükség európai szinten, noha a sürgősség immár nem mondható el, eh, vagy nem annyira akut a helyzet, mint korábban volt. A bankunióra továbbra is oda kell figyelni, és ambiciózusan kell ezt a témát kezelnünk. Eh, amit mi szerettünk volna, az egy eh, tényleg egységes felszámolási, bankszanálási mechanizmus. A tanács álláspontja miatt komoly aggodalmaink vannak, hogy ez megtörténik-e, vagy lehetséges lesz-e. A tanács irányítási rendszere rendkívül bonyolult, az ő módszerük alapján nem lehet egy hétvége alatt szanálni egy bankot, egy független alapra van szükség, pénzügyi alapra, amely független a tagállamoktól ehhez. A helyzet tehát ebben az értelemben szerintünk nagyon komoly, mindenképpen a választások előtt szeretnénk megállapodásra jutni. Ehhez ambiciózus mandátumra van szükség, a, és önnek is a tanácstól. Mikor kap a görög elnökség eh, mandátumot a tanácstól, hogy újra elkezdhessük, vagy tényleg elkezdhessük a tárgyalásokat? Emellett eh, mi nem értünk egyet a kormány közi megállapodással, de mindenképpen úgy gondoljuk, hogy ez ki kell, hogy egészítse eh, a rendeletet meg tudja erősíteni azt, amit a trialógus során mondtak, hogy a kormányközi megállapodás nem lesz lezárva addig, amíg a szanálási mechanizmusról valami fajta, valami fajta megállapodásra nem jutunk. Most miniszter úr öné a szó. Egészen 0500-ig beszélhet. Köszönöm, Wortman Kólasszony. Valóban komoly ambíciói voltak Görögországnak, és úgy tűnik, hogy eh, a cél kitűzések 80%-át sikerült elérnünk, ami pedig a bankuniót illeti. Mindannyian egyetértünk abban, hogy egy erős bankuniót szeretnénk. Megtanultuk a leckét, Azt gondolom, hogy a módszerekről vitatkozhatunk. A tanácsban már egy ideje beszélünk erről, a legkevésbé kockázatos jogi utat szeretnénk megtalálni. Nyilvánvaló, hogy különbségek vannak, kölcsönös megértésre, nagyobb kölcsönös megértésre van szükség. Nem elég Itakába megérkezni, eh, hanem az itakai út is fontos, hogy milyen úton megyünk Itakába, ahogy a görög filozófus mondta. Nem akarok eh, részletekbe bocsátkozni. A hagyok a tárgyalókra, hogy elérjék a közös célt. Fontos, hogy megállapodjunk. A bankunió nélküli eurozóna nem befejezett mű. Én kérdeztem egy nagyon konkrét kérdést is. Meg tudja erősíteni azt, hogy az ECOFIN nem fog megállapodni kormányközi megállapodásban addig, amíg a rendelet végrehajtásra nem kerül, vagy legalábbis a rendeletet nem véglegesíti maga között a parlament és a és a, és a, és a tanács. Ezt nem, ezt nem tudom megerősíteni, mondja a miniszter, mert a tanácsi kollégákkal kellene ezt először megbeszélnem. Hát úgy Nos, ez majd, ez majd az Ecofinnél eh, nyilván újra felmerül. Eh, Elisa a következik. Hadd folytassam onnan, amit Wortman Kohl kollega mondott, 80%-a a pozitív szavazatoknak támogatja önöket, mondta ön a görög helyzetről, és ez tényleg egy komoly üzenet. Az utolsó megjegyzése azonban meglepetésként ér bennünket, mert mi úgy olyan információt kaptunk, hogy a kormányközi megállapodás nem fogják lezárni, azelőtt, hogy az SRM tárgyalások befejeződnének, mert a parlament ugye megkérdőjelezi a jogszerűségét, ráadásul a három intézmény jogi szolgálata ezzel az állásponttal ért egyet. E, tehát nem tudjuk elfogadni azt, hogy a másik jogalkotót háttérbe szorítva kezeljék ennek a e, dossziénak egy részét. Nyilván önök is meg akarnak állapodni, mi is meg akarunk állapodni, de nem minden áron. Valami fenntartható jó megállapodást szeretnénk. Annak is bizonyára tudatában van, hogy ha parlament ciklusát megállapodás nélkül fogjuk befejezni, akkor az egységes bankfelügyelet hitelessége is megkérdőjeleződik, mert azt mondhatják az emberek, hogy az a bank, amelyik bukás szélén van, az meg fog bukni, és hát lesz 27-én Eurogroup, Ecofin 28, és aztán 29-én trialógus is lesz. Elvárható-e vagy számíthatunk-e arra, hogy a tanács felhatalmazást kap arra, hogy tényleg tárgyaljon a parlamenttel, mert ugye a nézetkülönbségeket azonosítottuk, de a tanácsnak nincs felhatalmazása tárgyalni. Van tehát egy szakadék a két álláspont között, már pedig ezt valamilyen módon el, át kell hidalnunk. Felül kell emelkednünk ezeken a különbségeken, a tanács részéről pedig semmifajta mozgást nem látunk, holott az idő szorít. Köszönöm. Mint ahogy ön is tudja, a kormányközi megállapodás nem az ECOFIR-ra tartozik. A görög tárgyalók rendelkeznek felhatalmazással, hogy tárgyaljanak önökkel és megoldást találjanak de a jelenlegi stádiumban nem tudom önöknek tanúsítani azt, hogy úgy teszünk, vagy az lesz a kimenet, amit ön kérdezett, vagy ön, amire ön utalt. Adjunk magunknak időt, és legyünk rugalmasak a kompromisszum keresésben, e, találjuk meg a legmegfelelőbb kompromisszumot. Amit nem akarunk, egyikünk sem, az az, hogy olyan jogalapja legyen ennek, ami nem eléggé masszív. A tanács ezt, legalábbis ezt az elvet vallja. Értsük meg egymást, jó hangulatba tárgyaljunk, kellő rugalmassággal, és találjunk valami fajta megoldást. Nem lehet prejudikálni. Nem szabad prejudikálni. Well, I, I uh, must say there's uh, a couple of good phrases. In... Vannak uh, ebben jó mondatok, és nem csak előtetek vannak. remélhetőleg az Ecofinon is már elmagyarázza azt, hogyha eljutunk egy pozícióra, akkor az általában a két pozíció közötti álláspont, és nem teljes mértékben felelez meg majd az ECOFIN álláspontjának, mert azt nem tudnánk teljes mértékben elfogadni. Wolf Klintz következik az Alda nevében. Miniszter úr nagyon sokat elért az ön hazája számára, ez jó Görögországnak, ez jó az Európai Uniónak is, ehhez gratulálok, és ahhoz, hogy ez a pozitív fejlődés fenntartható maradjon és tartós legyen, ahhoz nem elegendő egy kis előzetes többlet, hanem olyan feltételekre van szükség a gazdaságban, eh, amelyek érdekesek ahhoz, hogy eh, a külföldi, illetve belföldi befektetők is azt mondják, hogy Görögországba kell befektetnünk. És ezeket a vonzó keretfeltételeket én még nem igazán látom, legalábbis részben nem látom, amikor gazdasági szereplőkkel beszélek Görögországból, akkor mindig azon panaszkodnak, hogy túlzott a bürokrácia, nagyon lassú a döntéshozattal, és a hasznos kifizetések és gyakran mennek a döntéshozókhoz. Mondjuk ezt így. Mindenképpen kedvező feltételek kerülnek ahhoz, hogy a korrupciót, illetve a és az ügyeskedés le lehessen küzdeni. Mr. Klinch, uh, I will answer this question as a Greek. Görög pénzügyminiszterként fogom megválaszolni a kérdéseit, nem úgy, mint az ECOFIN elnöke. Néha azt mondják az emberek, hogy Görögország fiskális részről sokat tett, de mm, strukturális részről nem. Hogyha megnézzük a jelentést, ami a növés, növekedésről szól, ott azt olvashatjuk, hogy a válság óta Görögország igazán kiemelkedett a strukturális reformok kapcsán. Az is igaz, hogy még mindig vannak olyan dolgok, amiket véglegesíteni kell, liberalizálni kell sokkal jobban bizonyos szakmákat és piacokat, hogy ez előnyösen hasson a, a fogyasztókra, illetve a munkahelyekre is. 70%-ban végrehajtottuk a szükséges struktúrális reformokat, és ezt láthatjuk, hogy csökkent a munkaerő egységára 25% országokkal, tehát ez azt jelenti, hogy Görögország helyreállította a versenyképességét, azt, amit elvesztett az eurózónába lépés óta. Tehát igazából négy év alatt sikerült visszaállítanunk a versenyképességet, olyan versenyképesek vagyunk, mint amikor beléptünk az eurózónába. A befektetők helyzete is javult, csökkentettük a bürokráciát, a bürokrácia helyett most már inkább vörös szőnyeget gurítunk a befektetők elé, és megpróbáljuk ezt a munkát valóban kiteljesíteni. Csökkentettük a bürokráciát. Hát csökkentettük óriási mértékben a közszolgálatban dolgozók számát, sokkal kevesebben vannak, mint 2009-ben, tehát minden tekintetben csökkentettük az államot, hatékonyabbá tettük azt, viszont mindig van még tennivalónk. Köszönöm. Thank you very much. I love that. Köszönöm szépen. Nagyon szép volt ez a mondat hogy vörös szőnyeget gördítünk a külföldi befektetők elé, ez, ez remek, ez remek. Jó, bizonyára el fogom lopni, és máshogy fogom ezt használni. Ashley Fox következik az RTL részéről. Thank you, President. And... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm miniszter úr az expozéját. Görögország 110 milliárd eurós segélyt kapott 2010-ben, a második pedig 140 milliárd euró volt 2012-ben. Ennek ellenére, ugye ez egy hatalmas támogatás, 1,4 millió a munkanélküliek száma 28% és a fiatalok 58% a munkanélküli, ez elképesztő arány. Ön szerint ez mennyiben siker? Thank you, thank you, Mr. Fox. I will also answer this question as a... Köszönöm szépen, Fox úr. Ez, erre a kérdésre is görög, görög pénzügyminiszterként válaszolok. Sajnos a közgazdaságtan nem olyan, mint a kvantumfizika, a dolgok nem feketék és fehérek, a dolgok itt időhez vannak kötve. Az adatok egyébként javultak, a statisztikák javultak, a két deficitet legyőztük, tehát a folyófizetési mérlegünk is pluszban van, és a deficitünk helyett is több lett. tehát produkáltunk. De a gazdaságtamból tudja az ember, hogy addig-addig javulnak a számok, a számadatok, amíg illetve azt bizonyan tudja a közgazdaságtól, közgazdaságtól, hogy a statisztikák először kell javítani, és aztán eltelik egy idő, amikor az emberek a saját bőrükön is kezdik ezt érezni. Fontos, hogy az emberek tudják, és a parlament ebben sokat segíthet, hogy jó úton vagyunk, de a dolgok nem egyik napról a másikra történnek. A probléma teljes megoldásáig lévő távolság 80%-át már megtettük, tehát már csak nagyon kis lépés van hátra, hogy javuljon a helyzet, most már gyors javulásra lehet számolni. Egy kicsit, egy kicsit már csökkent a munkanélküliség is. Kilenc ipari ágazatban láthattuk azt, hogy nő a foglalkoztatottság, az utolsó negyed évben láttuk ezt, úgyhogy kezdenek jönni a jó eredmények. Bár még jobb hírem lenne, és remélem, hogy a görög elnökség végén. Még több jó hírről számolhatok be a foglalkoztatás tekintetében. Hat egymás utáni évben recesszió volt Görögországban, és idén nagyon nagy a valószínűsége a pozitív növekedésnek. Elnök, köszönöm szépen! Nagyon érdekes a görög helyzet, de hadd utaljak arra, kedves képviselők, hogy azért vagyunk ma itt, hogy az ECOFIN elnökével tárgyaljunk. Philip Lambert következik a zöldektől. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nehéz, nehéz ellenállni a kísértésnek, hogy erről a kis országról beszéljünk, amely Európa történelmében és a legújabbkori történelemben is olyan fontos szerepet játszott. Beszéltünk a kvantumfizikáról, és másról is, lehet, hogy ő nem fizikus, de bizony vannak nem determinista elemei a fizikának, úgyhogy nem biztos, hogy ez volt a legjobb mondat. Egyébként vannak közgazdászok, akik azt mondják, hogy a közgazdaság nem exakt tudomány, de akkor viszont exakt tudomány, amikor szakpolitikákat próbálnak meg az emberekre rákényszeríteni. A görög lakosság több mint fele nem úgy, véli, nem úgy gondolkodik a sikerről, mint ön. Az adózási kérdések láthatóan fellelkísérték önt. Nagy öröm, amikor a tanács azt mondja, hogy az adózás területén szeretnénk sokat elérni. Amikor is ezt öntől halljuk, és ugye ismerjük Gorogországnak az adóügyi becsületességét, hát jó lenne, hogyha tényleg történne valami, én azt mondom, hogy igazságosan kell bánni Görögországgal, nem szabad túlságosan szigorúan bánni velük, de az adó szakpolitikában, az adózási politikában én semmilyen előrelépést nem látok, nem csak Görögországban, de EU-ban, az EU-ban sem. Az önök pártja és a társpártjuk általában jól szituált emberekből áll, és nem nagyon adóztatja meg őket. Jó lenne, hogyha itt történne van erőlépés, és nyilván majd jövő héten Aténban is téma lesz ez. Válasz. Görög pénzügyminiszterként fogok válaszolni, nem kvantumfizikusként, hanem közgazdászként. Nézzük az adózást. Idén nagyon fontos dolgokat értünk el Görögországban, ezen a területén vannak, vannak új jogszabályaink, a kiskapukat bezártuk, és először fordult az elő, hogy a becslések szerint az adóból származó bevétel túl lép a kitűzött célokon tehát új korszakba lépett a görög adópolitika, nagyon modern a, jog, a jogszabályunk, és mindent megteszünk azért, hogy Európában is elker, a, ö, felszámoljuk a adócsalást és az adóelkerülést. Egész Európára nagyon komoly gond ez, ezen, próba- ezen ellen próbálunk megharcolni. Ha megengedi, lenne egy, még egy kérdése, mi van a adóügyi igazságossággal. Az adócsalás egy dolog. Az adóügyi törvények megvalósítása pedig más lapra tartozik. Remélem, hogy eléggé méltányos a, méltányosak az adóügyi jogszabályok a polgárok felé. ez igazságos, hogy azokat adózatják meg a legjobban, akiknek egyébként is nehéz a dolga? Válasz. Szigorú intézkedéseket tettünk azért, hogy az adógyi jogszabályaink jók legyenek, hogy ezeket reformáljuk. Említette, hogy ön mérnök. Itt, itt, ugye két dologról kell gondolkodni, amikor az ember épp, ö, amikor az ember rossz fát tesz a tűzre mondjuk adóügyben, mennyi az esély annak, hogy elkapják, illetve hogy megbüntetik. Sok adóügyi auditorral dolgoztunk, komoly előrelépés történt át a jogszabályban, ami pedig a megbüntetést illeti, hasonlítsuk össze, hogy hány ember ült, hány hány gazdag ember volt akkor Görögországban, börtönben, és hányan vannak most. Most az öldek nevében Nikolás Huntis következik. Köszönöm, elnök asszony, miniszter úr, üdvözlöm Önt itt. Ön az ECOFIN elnöke is egyben. Láttuk, hogy a görög kormány komolyan hátba veregeti magát a saját eredményei miatt, miközben Görögország, a görög nép fuldoklik. A kérdésem eléggé pontos lesz. Ön azt mondta, hogy ön csak egy szerény közgazdász. Oli Ren is E, ezt mondta néhány nappal ezelőtt, amikor e, egy kérdést kapott, és ezt mondta, hogy ő csak egy szerény e, közgazdász. Ön is csak egy szerény közgazdász, mint Oli Ren. Azt mondta, hogy 2010-ben beütött a görög adósságváltás, válság, és amennyiben nem lépünk akkor, az megfertőzte volna az összes gazdaságot is. Ha jól értelmezem, ez azt jelenti, hogy feláldozták a görög gazdaságot azért, hogy megmentsék a görög bankokat. Én így értelmezem azt, amit, amit elhangzott. Ami pedig a bankuniót illeti, tudjuk, hogy a szöveg tőke e, minimumokat ír elő a bankoknak, illetve 8%-os tőke megfelelést a nagybankok esetében, ugyanakkor a görög bankok esetében 9%-ot írnak elő, e, Az, eh, vagyis 10%-ot. Eh, eh, kérdésem az, hogy van-e értelme egy olyan országban blokkolni a bankok tőkéjének nagyobb részét, ahol a bankok nem tudnak, nem hajlandók hitelezni a gazdaságnak. Köszönöm. Én is örülök, hogy találkozunk itt, Hundis úr, mondja a miniszter. Először is hadd mondjam el, hogy a görög lakosság, a görög nép tényleg nagyon komoly áldozatokat viselt az elmúlt években. A helyzet már javul. 2014-től kezdve minden mutató azt mondatja velem, hogy nőni fognak a jövedelmek, és csökkenni fog a munkanélküliség. de nekünk nyilván arra kellett kérnünk az európai barátainkat, hogy mutassanak szolidaritást. Ahogy Fox úr is mondta, 250 milliárd euró hitelt és segítséget kaptunk, és ennek a kamata az kb. 2 százalék, ami egy baráti kamatnak nevezhető, ráadásul kitolták a visszafizetési határidőt, a trojkával való tárgyalásokat folytattunk, és így csökkentettük a görög adósságokat. 2012. novemberi Eurogroup ülésen is született egy fontos megállapodás, amelynek révén sikerült tovább csökkenteni a görög adósságot. A GNP-re vetített, a GDP-re vetített adósság rátánk most már jobb és kielégítőnek nevezhető. Nyilván Európában azért kell harcolnunk, hogy létrejöjjön egy igazi Európai Unió, és valamilyen módon hitelhez, pénzhez juthassanak a KKV-k is. Mi nem nézünk visszafelé, mi a jövőbe nézünk, és én azt gondolom, hogy a jövő e, az e, e, ígéretes, éppen ezért én azt gondolom, hogy az önpesszivizmusát nem tudom osztani, az áldozatok nem voltak hiába valók. Az, amit én jövőként Görögországnak látok, az valószínűleg jobb, mint amit ön gondol Görögország jövőjéről. El nem mondtam még valamit. Igen, e, nyilván egyenlő bánásmódot kell biztosítani, teremteni a bankok között. Mi azért küzdünk, hogy azok a feltételek, amelyeknek a banknak meg kell felelniük, amelyeknek a bankoknak meg kell felelniük, egyforma feltételek legyenek minden Európai Uniós eh, tagállamban. Ezt mondtam én a görög parlamentben is, és itt mondom eh, ugyanezt az Európai Parlamentben is. Tehát mindenhol egyenlőek legyenek a feltételek a bankok előtt, és eh, ez vonatkozik a tőke megfelelési mutatókra is. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tehu úr következik. Hyvä herra ministeri, jatkamme kutakuinkin. Köszönöm, eh, miniszter úr. Beszéljünk akkor ugyanerről. Nagyon komoly költségcsökkentéseket hajtott végre Görögország, de ennek ellenére a tavaly évvégi államadóság eh, még mindig 8 milliárddal több volt, mint egy évvel korábban volt. És most már 381 milliárd eurót tesz ki a görög államadóság. A sajtó szerint az elmúlt két évben Görögország 47,5 milliárd eurót fizetett vissza hogyan kívánja Görögország kezelni ezt az iszonyatos kihívást. Az én saját hazámban, Finnországban a pénzügyminiszter azt mondta, hogy Finnország továbbra is hozzájárul majd Görögország megsegítéséhez, mert szükség van a továbbiakban is a szolidaritásra. Ön úgy gondolja, hogy további pénzeket várnak el az európaiaktól Görögország megsegítésére? Well, um, first of all, I want to make certain correct... Először is szeretném azért a számokat kiigazítani. 321 eh, milliárd a görög adósság, nem 381 milliárd, ahogy ön mondta, ami, és ez magyarázza azt is, amit ön mondott az előbb, eh, növekedett, a, növekedett az adósság. Nos, ez azért növekedett, mert feltőkésítettük a bankokat, 40 milliárdot szántunk a bankok feltőkésítésére. Ezt a pénzt vissza fogjuk kapni később, amikor Görögország majd privatizálja a bankjait. Tehát a helyzet jobb, mint amit ön itt felfest, felvázol. Nos, a partnereinktől elvárjuk el, hogy segítsenek Görögországnak. Most kezdődnek a tárgyalások. Az Eurogroup döntése alapján november, 2012. novemberében született a döntés, amely arról szólt, hogy hogyan lehet a görög adósságot fenntarthatóvá tenni. Ott elhangzottak további javaslatok, például az amortiz- a visszafizetési tételek kitolása, a kamatok további csökkentése, illetve az európai strukturális alapok felhasználása, de emellett felmerülhet, felmerülhetnek más lehetőségek is. Tehát gondolkozzunk ezen, és amikor elkezdjük majd a megbeszéléseket a görög adóság fenntarthatóságáról, akkor majd Nyilván jó ötleteket fogunk tudni, mindenki számára előnyös ötleteket tudunk letenni az asztalra, ami jó lesz Görögországnak és az európai partnereinknek is. Uh, Sampo, did you want to come back? No? That's... Szeretnél még egy kérdést feltenni, nem? Rendben. Hans Péter Mártin a függetlenek nevében. Köszönöm szépen. Csak egy kérdésem van. és úgy intézem ezt önhöz, mint a görög elnökség képviselőjéhez. Mit gondol ön a Rikeren bejelentés alapján a bankok tulajdonos reformjairól, illetve arról, hogy a bizottság újra és újra elhalasztja a javaslatát? Actually, we are... Igazából mi várjuk ezt a jelentést, és hogyha jól tudom, ez már az elnökség vége fele került terítékre, ha jól tudom. Az Európai Bizottság mindenképpen javaslatot tesz majd a hónap vége fele, és utána pedig majd az ECOFIN-re visszük azt. Egy kérdés még. Nem az eljárásról kérdeztem, hanem a tartalmi pozíciójukról. I haven't seen the report yet. Nem láttam még a jelentést. I'm, I'm just waiting. Tehát igazából én a bizottsági javaslatra várok. Láttam jelentéseket a sajtóban, de magát a jelentést nem láttam. Tehát kérném egész konkrétan, mi az ön álláspontja a sajtóban megjelentek alapján? Uh, uh, úgy vélem általánosságban, hogy erős bankrendszerre van szükségünk. A bankoknak minden lépést meg kell tenniük azért, hogy el lehessen kerülni azokat a kockázatokat, amelyek előttünk vannak. Tudjuk pontosan, hogy korábban mi történt, most már bölcsebbek vagyunk. Tudjuk, hogy hogyan került sor a válságra. Tudjuk, hogy mi okozta a folyószámla deficiteket Európa déli részén, és mi okozta a folyószámla többleteket Európa északi részén. Tudjuk, hogy hogyan működik a tőkemozgás, óvatosnak kell lennünk, de várjunk addig, amíg az Európai Bizottság elérhetővé teszi a jelentését. Tisztelt elnök úr, mondja Hans Péter Mártin. Ahogy ön érvel, az azt mutatja, hogy igazából fogalma sincs arról, hogy mi fog majd megjelenni Likánen a, a főszó. Hogyha én Ausztriába elmegyek az utcára, és beszélek az állampolgárokkal, egyetlen egy olyan polgárral sem foglalkoztam, akinek ennyire lett volna fogalma az egészről, mint önnek. Ugyanakkor nagyon fontos eh, civil szervezetek vannak, akik azt mondják, hogy a bankok 90%-ának a problémája nincs megoldva, és ez igazából a struktúrákkal függ össze. Hogyha már itt van a szakbizottságban, akkor el lehetne ezt képzelni, ez nagyon központ ez a, ez a téma és eh, megkárti azt is itt már a jelentést, hogy azt is meg. Tehát nem csodálkozik-e azon, hogy emiatt olyan a hangulat Görögországgal szemben és Görögország képviselőivel szemben, amilyen, hogyha ön sikeres az országában, és ezt a fajta e, tudatlanságot mutatja, akkor hogyan lehet az, hogy más kollégáik, akik itt ülnek a mi csak ma sokkal tájékozottabbak, és valószínűleg máshonnan szerzik az információikat. Well, as an economist and the next banker, uh közgazdászként sok véleményem van erről. Van véleményem erről, de most az ECOFIN elnöke vagyok, óvatosan kell fogalmaznom, és a bizottság jelentését kell látnom először. Hogyha gondolja, akkor beszélhetünk az amerikai módszerről, de mi van azzal a jelentéssel, ami itt van nálunk? Ez elnök közbeszól. Engedje meg, hogy a miniszter úr válaszoljon, tisztelt Hans Péter Mártin. Válasz. Most nem közgazdászként vagyok itt, vagy egy bankárnökeként, hanem úgy, mint az Ekofin elnök először, és szeretném látni a hivatalos jelentést, nem azt, amit a sajtó megszerzett, és utána lehet erről a jelentésről beszélni másként, csak több ezer elméleti vitát folytathatunk arról, hogy a, hogyan lehet elválasztani a kereskedelmi bankokat a befektetési bankoktól, hogyan lehet különböző ö, ö, dolgokat alkalmazni a kestőmak esetében, de ez csak elmélet. Először a jelentést kell látnunk, mielőtt még megítélnénk a helyzetet. Kérem, legyen türelemmel. Uh, now for the EP... Mostani párt nevében Werner Langen következik. Ja, vielen Dank. Äh, Köszönöm szépen, miniszter úr. Mindenki elmondhatja a véleményét, de nem kell mindent szó szerint venni, amit mondanak, mert a kollega, aki előttem szólt, nem képviseli a többséget, csak egy kis igazából jelentételen kisebbséget képvisel. Tehát ezt kérem a figyelembe. Amit megállapíthatok itt az az, hogy a görög kormány rengeteg erőfeszítést tett, ezzel kapcsolatban nincs semmilyen kétel, és görög újságokat olvasgatok minden nap, és azt láthatom, hogy nagyon sok az eljárás adócsalás miatt, sőt még az ön elődjét is bebefogták, vagy a korábbi kormánytagokat, tehát minden nagyon jól működik, ezt hangsúlyozom, és azt is nagyon jónak tartom, és hogy eljött ide, és nem egy óriási programot tár elénk, amiről ön majd tanácsi elnökként tudja, nem tudja, hogy a tanács erre hajlandó-e vagy nem. Örültem annak, hogy azt mondta, hogy a döntések, az SML kapcsolatban is, egy stabil és megfelelő jogi alapon kell, hogy álljon. Ezt nagyon fontosnak tartom. Ne hagyja, hogy Fox vagy bárki másod megijessze. Görögország nagyon sokat tett már, támogatjuk önöket. De hogyha ahhoz ragaszkodik, hogy a tanácsi döntések, például amit a litván elnökség alatt tettek meg a a restruktúrálás kapcsán, hogy ezeket a tanács most felejtse el, bár vannak itt mindenfajta jogi problémák, abban ne menjen bele. Ne menjen ebbe bele, hanem találja meg a módját annak, legyen ez lehetőleg egy kompromisszum, és igaz az, hogy a 140-es jogi alapja vitatott, hiszen 10 év az átmeneti idő, még az alap létre nem jön. Ez nem valaki találta ki, ez nem a tanács találta ki, ez egy tény hogyha nemzeti adó, adókat használunk arra, hogy kiépítsük ezt az alapot, akkor bizonyos tagállamokban alkotmányos korlátozások vannak. Ha ezeket nem veszik figyelembe, akkor az Európai Parlament nem lesz hiteles, és időbeli nyomással ez nem megoldható. És június 1 tartanak, július 1 tartanak az alakuló ülések itt az Európai Parlamentben. Ha nem lesz megoldás a bankú Unióval kapcsolatban addig, akkor majd jövőre fog ez életbe lépni, tehát nagyon fontos, hogy ezt lássa. Well, thank you, Mr. Langen. Uh... Köszönöm szépen, Langen úr. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit elmondott. Józan emberként szeretnék itt fellépni, ismerem a parlamenti álláspontot, ismerem a tanácsi álláspontot, hiszen ott részt is veszek a munkában. Megpróbálunk a legjobbak lenni, és megpróbáljuk a legjobbat létrehozni, de hogy ön is mondta, megfelelő jogi alapra van szükség. Ez nagyon fontos, mi nem akarjuk azt, hogy alkotmányos válság legyen a tagállamokban, azért, mert egy olyan alapot választottunk, amely nem megfelelő. Ezt szeretném én elkerülni, és nagyon könnyű lenne azt mondani, különböző véleményeket mondani most, de ez nem lenne a megfelelő módszer, hogy eljárjunk. Jobb kölcsönös megértésre van szükség, részt veszünk bármiben, amiben részt kell venni, bármikor eljövök önökhöz, és beszámolok a fejlődésről, de kérem, legyenek türelmesek, rugalmasak, és értsük meg egymást jobban megpróbáljuk az Európai Parlamentet a lehető legjobban részt venni a folyamatban. Higgyél el nekem. A matter of what's in the content as well as the... Szerintem a tartalom is fontos, és a jogalap is. Corin Wortmann-Kohl következik. Thank you very much. Uh, well, I... Köszönöm szépen. Danuta Hübner azt mondta, helyettesítem. A lengyel néppárti kolléga nem tudott eljönni de egy kérdést küldött általam. A görög elnökség ECOFIN prioritásét nézvén, olvasván úgy tűnik, hogy a fizetési mérleg kiegyenlítését szolgáló eszköz nincs a listán, pedig ez rendkívül fontos téma. Az elnökség az, a bankszan, az egységes bankszállási kérdés tárgyalásaira koncentrál, és itt gondjai vannak a parlamentnek egyébként, ahogy ezt Werner Langen is elmondta a jogalaggal kapcsolatban. Tehát a görög elnökség erre koncentrál, de jó lenne, hogyha ezt a fontos kérdést sem felejtenék elé, el, és a nem Európai Uniós tagállamoknak adott pénzügyi ö, segítséget is észben tartanák. A, Jelenleg különböző stresszteszteket hajtanak végre. Jó lenne, hogyha a bankok tőkehiányával is tudnánk foglalkozni. Azok a tagállamok, akik nem, tar- ta, nem tagjai az EU övezetnek, azok csak egy régi elavult rendszerhez juthatnak hozzá, ez nem tisztességes. A litván elnökség ezt a munkát nem tudta befejezni, mert bizonyos tagállamok ellenkeznek. Kíván-e ezzel kapcsolatban előrelépést elérni a görög elnökség során? Uh, well, we're looking at this file. Uh... Igen, vizsgáljuk a kérdést. Ha jól tudom, akkor ehhez egyhangú döntés kell a tanácsban. Nem mondhatom, hogy nem prioritás, de hát meg kell ezt még beszélni meg kell nézni, hogy meg kell nézni, hogy a letelnökség alatt mit lehet ezzel, az olasz elnökség alatt lehet -e ezzel valamit kezdeni. Igen, hát nehéz dolog akkor elérni, valamit elérni, amikor egy hangoságra van szükség. Liam Kwong Nokur következik. Köszönöm, Sharon. Örülök, hogy itt van, miniszter úr. Jövő héten én is az témban leszek, és majd ott látjuk egymást újra. Nagyon sok minden megváltozott 2010 óta. Ma van egy olyan központi bankunk, amely egy OMT programot indított, és ez a az adósság eh, rendezést hitelesebbé teszi, mert eh, a fertőző hatás, eh, amelyet Portugáliából ismerünk, innentől elkerülhető. Olvastam a Financial Times-ban, Lagarde asszony, az IMF elnöke azt javasolta állítólag, hogy a görög adósságot át kell rendezni, újra, és ezt a hitelezőkkel kell megbeszélnünk, megbeszélnie, illetve a hitelezőknek kell megbeszélniük az európai strukturális, az Európai Központi Bankkal például. Ön pedig nem akarja ugyanezt kérni a tanácstól, úgy sejtem, mert fél attól, hogy sajble úr azt mondja, hogy nem. Beszélünk arról, hogy nagyobb demokratikus kontrollra van szükség a trojka vonatkozásában, illetve a közösségi módszert jobban ki kell domborítani az ilyen segítségnyújtásokban. Nos, hogyha ez a demokratikus kontroll megvalósul ön szerint, és a segítségnyújtási mechanizmusokban nagyobb lesz a demokratikus kontroll, akkor az megoldja-e ezeknek a, megoldja például önnek azt a problémáját, hogy azért nem mer valamit a tanács elé vinni, mert attól fél, hogy egy tagállam el fogja utasítani. Köszönöm. Well, on the, on the first question, as you know... ami az első kérdést illeti, a két eurogrup ülésen is volt már erről e, beszélgetésünk. Itt nem arról van szó, hogy valaki valakinek javasolta vagy tanácsolta azt, hogy újra kell vizsgálnunk a görög államadóság szerkezetét, hanem valójában ez egy megállapodás része. Bizonyos körülmények között bizonyos intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a görög államadóságot tovább csökkentsük. A tanácsban volt már erről vita, de volt már erről megbeszélés. Ami a trojkát illeti, az Európai Bizottság a parlamentnek felel, az Európai Parlamentnek felel, róluk jelent a program alá országokról, én pedig a saját parlamentemnek, görög parlamentnek számolok be a helyzetről. Engem nagyon is érdekelne, hogy milyen más módon lehetne még jobban bevonni a, az emberek képviselőit. Én magam egyébként a saját jelentésemben elég részletesen beszámoltam a görög parlamentnek eh, arról, hogy eh, mi mindent tettünk, eh, mi volt helyes, mi volt helytelen, és mi a helyzet most Görögországban. néha el kell felejteni a múltat, és a jövőre koncentrálni, átgondolva, hogy hogyan lehet helyesebben eljárni. Nyilván tanulunk a, a, tanulunk a hibákból. A helyzet javult a program országokban. Görögország például igen gyors fejlődést mutatott, strukturális, fiskális, versenyképességi, fizetési mérleg fronton egyaránt, és elmondhatom önöknek, persze nem mindig értünk egyet a trojkával, van, ahol nem értünk egyet, vannak olyan intézkedések, amelyek jobban megvalósultak, mint más intézkedések, vannak olyan dolgok, ahol ténylegesen például fiskális vonatkozásban, fiskális területen egy évvel megelőzzük a program szerinti előírásokat, más területeken le vagyunk maradva egy kicsit az eredeti tervekhez képest, de összességében rendkívüli fejlődés volt. Tehát nagyon is odafigyelünk, és engem is nagyon érdekel, hogy önök mit gondolnak, mit lehet még jobban csinálni. De én azt gondolom, hogy a bizottság ugye jelentést tesz az Európai Parlamentnek, én pedig jelentést teszek a görög parlamentnek, és beszámolok nekik, a kollégák pedig a saját parlamentjük nek. Én azt gondolom, hogy megfelelő és elégséges információt adtunk erről a helyzetről. Igen, de, de azért el tudnám mondani nekünk, hogy, hogy mi történt a tanácsban, megbeszélték-e a herkatot, tehát az adósságok, illetve a hitelek csökkentését. A két Eurogroup ülésen arra jutottunk, hogyha a Görögországnak elsődleges szuficitje lesz, és a program többi része is jól halad, akkor majd megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet a görög adósságot tovább csökkenteni. Én ezt tudom önnek mondani görög miniszterként. Thank you very much. Uh, now, uh... Köszönöm. Most pedig a néppárt részéről Rodi Kraca következik. Köszönöm, elnök eh, asszony, miniszter úr, mint ahogy eh, ön is konstatálja, a eh, vita atéról szól, fontos megfigyelni, hogy a bizottság tagjai ezt majd megvitathassák Aténban, komoly kívások vannak, és fontos az, hogy a kollégák megkapják a megfelelő információkat. Lenne néhány megjegyzésem, kérdésem önhöz. Azt gondolom, hogy a reálgazdaság finanszírozására kell koncentrálnunk. Nem csak mi szenvedünk, hanem egész Dél-Európa szenved, és a kérdésem az, hogy ön prioritásként kezeli azt a két rendeletet, amely eh, a mi bizottságunkban is E, éppen fut, és amely az alternatív finanszírozásról szól. Ön is tudja, miniszter úr, hogy vannak olyan mechanizmusok e, az Európai Unión belül, e, csak úgy, mint az Egyesült Államokban is, amelyek felhasználatok lennének. Hogyan látja, ezek hozzá tudnak-e járulni ahhoz, hogy javuljon a finanszírozottság itt a hosszú távú befektetésekre gondolok, és a kkv finanszírozására is. Ön beszélt az adósságról, a Görögország eladósodottságáról, ez természetesen óriási kihívásokat jelent számunkra, de ez egy összeurópai probléma. Ecofin elnökként ön szándékozik-e az államadóság elleni küzdelmet a napirenden tartani, mert most ott van a dolgok dinamikája, Ehm, és az egyik probléma, amely krónikus probléma Európában, az éppen az államadósság. Az ECOFIN elnökeként ezt hogyan kívánja kezelni, napirenden tartani? Köszönöm, eh, Kreca asszony. Ami az első kérdését illeti, azt mondanám erre, hogy eh, erre a válasz nagyon fontos lesz. Mi megpróbáljuk eh, az eszközöket előteremteni, beleértve a nagyon is konkrét eszközöket. Ön is ismeri a görögországi helyzetet. Megpróbáltuk mindenféle módon biztosítani magunknak az európai, az európai eszközöket, mind a nagy beruházások, mind pedig a KKV-k finanszírozására. Mindez, mindez külföldi bankok bevonásával is történik mi magunk létrehoztunk egy növekedési intézetet, amely gyakorlatilag tőkét tud juttatni az életképes vállalkozásoknak, és itt külföldi tőkét vonunk be, nem a görög piacról vonjuk el a szűkös tőkét. Ön is tudja, hogy szolid, tehát erős a görög bankrendszer, nyilván, hogyha nem ilyen lenne, akkor eltűnne a bizalom. Ezt, az erős, ezt a bizalmat erősítené majd meg a bankunió is, amely ténylegesen megerősítené az európai bankrendszert. Görögországban is és máshol is. A legbiztosabb módja a növekedés annak, hogy a program alatt a program alatt meghatározott célokat elérni kívánó országok előre tudjanak lépni. Itt a privatizációt emelném ki. Görögország egy olyan ország, ahol az állam például más államokhoz has, összehasonlítva számos privatizálható vagyonnal, illetve viszonylag nagy privatizálható vagyonnal rendelkezik, amiből lehetne csökkenteni az államadóságot. Ez is hozzájárulhatna a, az európai rendszer rugalmasságához, illetve életképességéhez. Minden ilyen gondolatot mi magunk is megfontolunk most a szocialisták részéről, Podimata. Köszönöm szépen. Az utolsó reakciójával kezdenem, mégpedig azzal, hogy a legjobb módszer arra, hogy fenntarthatóságot terjünk el, az a növekedés. Ez egyértelmű, hogy egy elfogadható, fenntartható görögadóságot kell létrehoznunk. Ez mindig egy általános vita, állandó vita az adókönnyítésről, az úgynevezett herkatról, és ez általában ellentétes az adóság fenntarthatóságával. Most már mindenképpen eh, a növekedésre kell koncentrálni, mert így lehet csak az eh, adósságot eh, megfelelő szinten tartani. Figyelembe véve azt, hogy mik az önök prioritásai az elnökség során, másfél évvel ezelőtt jóváhagyták a növekedési jelentést, viszont igazából semmi nem történik a gyakorlatban. Kívánnak-e ebbe önök valamilyen új életet lehelni? Ezen kívül a trojka folyamata, Liam kollégám is ezt kérdezte, szeretnénk, hogyha ez konkrétabbá válna, szeretnénk egyfajta átláthatóságot, felelő, felelősségvállalást, illetve elszámoltathatóságot szeretnénk a folyamatok kapcsán. Van egy álláspontunk is ezzel kapcsolatban, be kell vonni az országokat ezekbe a folyamatokba az európai szemeszter által. Azok a javaslatok, amelyek a kiegyenlítési folyamatokban vannak, azokat be lehetne illeszteni a szemeszteri eljárásba. ez megtörténne a programban résztvevő országok számára is. Oli Rén azt mondta, hogy figyelembe fogja venni ezt az álláspontot, és a 11 ország közül ez az első ország, amely kötelezte magát arra, hogy ezt meg fogja tenni. A tárgyalások nem igazán gyorsan haladnak előre, az Európai Parlament szeretett volna megállapodást erről a választások előtt. Én azt kérdezem, hogy önök hogyan kívánják ezeket a tárgyalásokat meggyorsítani, hogy még a májusi választások előtt sikerüljön ebben megállapodnunk. Köszönöm szépen, Podimata asszony. Nagyon-nagyon sok kérdést tett fel nekem, de megpróbálok ezekre válaszolni. Először is a növekedésről kérdezett. A növekedés csak akkor érhető el, hogyha az ország a saját lábain is meg tud már állni. Nem tudunk elérni úgy növekedést, hogy primér defezetünk van több mint a GDP több mint 100%-ában eladóstattak vagyunk. Ezek mind hátráltatják a növekedést. Meg kell teremteni az alapvető feltételeket növekedéshez, ezek csak akkor lesznek kielégítőek ezek a feltételek, hogyha e, más e, feltételek is teljesülnek. A következő időszakban Görögország elő fog terjeszteni az elkövetkező tíz évre vonatkozólag egy e, növekedési tervet, ebben felvázoljuk azt, hogy hogyan képzeljük el a görög gazdaságot tíz év múlva kereslet-kínálat szempontjából, milyen területeket kell fontosnak tekinteni majd. Teljesen másfajta, elfogadhatóbb nemzetgazdaságra van szükség Görögországban valós növekedési rátákkal, amelyek most már nem az állami támogatástól függnek, hanem az innovációtól, exporttól, illetve a nagyon jól képzett munkaerőtől. Erre kell törekednünk, mert a, az adósságcsökkentésről szóló vita nem igazán megfelelő. Már ötször elmondtam ma, hogy az eurócsoportban beszéltünk erről, ehhez van egy jogalap, és ebben mindenki megállapodott. Egy adott pillanatban, tehát miután megállapodunk a trojkával, majd láthatjuk azt, hogy hogyan tudjuk végrehajtani a 2012. novemberi trojka döntést. De egyetetek önnel abban, hogy az adósság csökkentésről szóló vita nem igazán megfelelő elszámoltathatóság, illetve a szemeszter eljárásra való bevonás. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Van most már egy keretünk, amelyeken belül tevékenykedünk. Hogyha ezt a keretet javítani tudjuk, akkor mindenképpen ezt meg fogjuk tenni. Ezen kívül a pénzügyi szolgáltatásokról szóló fórum, 11 ország vesz ebben részt, amelyek megvizsgálják azt, hogy mi lesz a feltétele itt a, az adóságkezelésnek. Az akkor én ezzel foglalkozni fog. Köszönöm szépen. Az időnk letelt. És ahogy előre gondoltam, nincs idő arról, hogy plusz kérdéseket hallgassunk meg. Köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre. Alapvetően Görögországról szóló kérdések voltak, de hát így alakult. Köszönjük. Várjuk az együttműködés az SRM témával kapcsolatban, de valóban szükség van rugalmasságra, illetve arra, hogy nyitott szellemmel vizsgáljuk a dolgokat, de nem csak a mi részünkről van erre szükség, hanem a tanácsban és erre számítunk. Kérem, kérem, hogy ezt az üzenetet adja át az ECOFIN-beli kollégáknak. We'll continue with votes uh, in, a, in a couple of minutes. Pár perc múlva folytatjuk a szavazást, amikor egy kicsit lenyugszolnak a kedélyek. Okay, we, we have to get... Rendben, hát akkor folytassuk a szavazással. Rossz hír az, hogy most meg kell hallgatniuk az elnök közleményeit is. Először is megerősítem azt, hogy holnap nem lesz délután ülésünk, csak délelőtt. Uh, that was scheduled for in the afternoon. Tehát a holnap délutáni ülésünket töröljük. The Troika report. A trojka jelentésnek új az ütemterve, az adhok delegáció aténi út, útját eltöröltük, tehát változott az ütemterv is. A módosítók benyújtásának határideje január 31 péntek, délután 5 óra. Aztán február 12-én szerdán fogjuk megvitatni a módosítókat, próbáljuk elérni, minden le legyen fordítva, de lehet, hogy nem minden nyelvre sikerül ezt lefordítani, remélem megbocsátanak nekem ezért. Aztán, ha kell, akkor lesz még február 20-án csütörtökön erre időnk. A cél, hogy február 24-én szavazzunk Strasbourgban, este, elnézést, de a márciusi plenárisig el kell készülni. Remélem a frakcióknak ez megfelel, az új ütemterv, és hogyha kicsúszunk ebből az ütemtervből, akkor nem sikerül azt elérni, hogy a márciusi Strasburgi plenáris ülésen ezt megbeszéljük. Tehát konstruktívan kell hozzáállni, hogy el tudjuk ezt érni. A gazdasági párbeszéd Spanyolországgal, erre a eszmecserére Louis Grindosszal kerül majd sor kedden, január 28-án délután 4 órakor. Ez egy, elvileg egy frakciós nap. Arra kérjük, illetve arról tájékoztatom a képviselőket, hogy ugye tolmácsolási problémák merülhetnek föl, pontosan azért, mert egy frakció nap lehet, hogy nem lesz minden nyelven tolmácsolás. Elnézést, hogyha esetleg nem tudok akkor eljönni, mert lesz egy kormányközi ülés, amire el kell mennem. Jelenleg folyó triológusok, PAD triológus, január 16-án volt az első, ez a Payment Accounts Directive, Jürgen Knuta jelentéstevő, aztán egy EU egy EU-s norma, egy EU-s terminológiát szeretnék létrehozni a határon átnyúló tranzakciókra vonatkozóan is. 26-ára tervezünk még egy triológust, és aztán márciusban is lesznek egyéb ülések. A cél az, hogy a ciklus végelőtt be tudjuk ezt fejezni. SRM triológus. A második ülésre január 15-én került sor első eszmecsere a döntéshozatali folyamatról szólt, arról, hogy az intézményeknek mi a feladata, illetve miből, kiből álljon össze az igazgató tanács, sokan elkezdtek arra, sokan azzal hasonlították össze a, a helyzetet, mint ami a bankszanálási irányelvel történt. Minden esetre abban egyetértettünk, hogy egyelő viszonyokat kell teremteni, mindenki számára érvényes feltételeket, ez tehát a követendő út. 29-én, 29-én lesz a következő trialógus. A tárgyaló csapat tagjainak ott kell lenni a, körne a kormányközi találkozó ö, ülésein is. Ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül, ott, ke, hogy feltétlenül jav, ö, egyetértünk azzal, hogy legyen egy ilyen megegyezés, de fontos ismeretekhez juthatunk hozzá, hogyha elmegyünk ezekre az ülésekre. Valójában nem lehet ilyen típusú egyezményekre jutni, amíg a, e, nem tisztázzuk az összeférhetetlenséget a együtt döntéses eljárással. Most egy teszt szavazás következik, amíg az igazi szavazás elkezdése előtt. Um, we haven't got it open yet. Nem nyitottam meg a szavazást. Adolfo megígérte, hogy visszajön. No, uh, no, you've closed it now. Um. Most meg le van zárva the, the site. That should be it. Yeah, that's it. Well done. Uh, somebody without a card. Van itt valaki, aki nem hozta el a szavazókártyáját? Igen. Néhány percig nem nincs még meg a szavazókártyám, de minden lesz, hogyha lesz kétséges szavazat, akkor kérem nézzen rám, én majd jelöl, jelezni fogom, hogy ö, hogyan szavaztam. Jó, akkor is nála nincs önél a kártyája, értettük, figyelembe vettük, tudomásul vettük. Socialists, yes? I'm sorry, your group. I have no... What? Nincs szavazókártyám, egy pár perc. Ezt értettük, igen, köszönjük, köszönjük. Uh, we close the vote anyway. We've got four... Akkor lezárom a szavazást. 32 boldog ember szavazott, egy boldogtalan ember szavazott, és heten tartózkodtak. 5.-6. napi rendi pont következik. Kutas jelentésről van szó. Got, I've only got one. Yes, there, yeah? there are two. No, in fact, there's no another one. This one. Right, this, this is the draft recommendation. So this is the short voting list. Ez az ajánlás tervezet, ez egy rövid szavazólista. Így megtalálják? First of all, it is paragraph one, which Egyes bekezdés, ez ugyanaz, mint az INTA egyes bekezdés, ez eredeti szöveg, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Van egy szóbali módosító jelentést őtől, az egy abban mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Technikai mod szavazás, amiről nem kell szavaznunk, a teljes szövegről szavazunk, gépi szavazás következik, és ugye még egyet hozzá kell majd számolni. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 41-en szavaztak mellette, nem volt ellenszavazat, és volt egy tartózkodás. Hát ez nem rossz eredmény. Gratulálunk. Következik a másik kutas jelentés. Ez az állásfoglalás indítványról szól, egyes bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Egy, a kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. Hatos módosító, két részben első rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Elnézést, lehet, hogy rosszul mondtam, a második, a hatos második részéről fogunk ellenőrző szavazást tartani, megnyitom a szavazást. Okay. Right, vote's closed and... Lezárom a szavazást. Elutasítottuk valóban. Elnézést, azt hittem, hogy a szocialisták mellette voltak. De értjük, értjük a gondot. Hetes módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Eredeti szöveg 7. bekezdésben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as bekezdés eredeti mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Az 1-estől az 5-ösig blokkban szavazunk mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezek a hivat, ez az összes hivatkozás ugye nincs több. Remélem nem hagytunk ki senkit. Text there, no? no Okay, that's fine. I just, yes, but it wasn't carried. And there isn't any original text, so, so that was the amendment. Okay, just checking. Jó, ellenőriztünk mindent. Záró szavazás következik gépi úton a szobeli kérdésről, illetve a szöveg módosított formájáról. Ah, right, okay. Is everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 40-en szavaztak mellette, nem volt ellenszavazat, és volt három tartózkodást. Köszönjük szépen, ez is szép eredmény. Folytassuk. Have the draft report by Werner Langen on... Werner Langen jelentéséről szavazunk, biztosítási közvetítés. Werner szót kér. Äh, Röviden lenne egy megjegyzésem. Először is szeretnék köszönetet mondani minden koordinátornak, árnyékjelentéstevőnek és frakciónak, hogy ilyen sok közös kompromisszum született. A hetes fejezetről van szó, amely a biztosítási betéti termékekkel foglalkozik, amely a, amelyről a MIFID-del egyidőleg szavazunk, és a plenárison majd a MIFID triológus eredményeit is ki kell igazítani. A MIFID szövegek még nincsenek meg, ezért ezt fenntartással kell kezelni. Van itt egy preambulum bekezdés ezzel kapcsolatban, és ezért azt kérném nyomatékosan, hogy ezt a véleményt majd támogassuk széles körben, és majd a tagyalási mandátum után, majd a plenáris után döntsünk erről. Tehát a mifédet fejezzük be, és azokkal a módosítókkal vigyük majd ezt a plenárisra, amiket már nem tudunk majd itt elintézni. End, that... Ezzel majd a végén foglalkozunk, de akkor ezt eh, elfogadtuk. Those... No, we've got three parts. A kompromisszum. Első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. toll is nekem mert nem fog már a tolla, második rész mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk, harmadik rész mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk, negyedik rész mellette ellene szerintem elektronikusan szóbeli módosító is van Sven Kigoldtól. For the Insurance Contract így kezdődik. Elektronikusan nézzük ezt meg. Szavazott mindenki, még egy embernek kell szavaznia, lezártuk a szavazást. Elfogadtuk. Ötös rész mellette. Ellene tartozkodik. ezt is megnézzük elektronikusan. Sure where we are on this. Is everybody voted? Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. Elutasítva. Nos, akkor a 28-as módosító következik. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Ezt elfogadtuk, de megnézzük a többséget ezzel kapcsolatban elektronikusan, 28-as módosító elektronikusan. Szavazott-e mindenki? Elfogadtuk. 29-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk ugyanezzel a többséggel. B kompromisszum. Először is van egy szóbeli módosító, amely helyettesíti azt, hogy insured by customer, erről, erről, er, erről szavazunk. és az egyes résszel együtt van ez a szóbeli módosító. Tehát első rész az az insult helyett customer szó van mellette, ellene tartózkodik. Nézzük meg ezt a többséget is elektronikusan. Szavazott-e mindenki? egy szavazattal elutasítva. Most akkor rátérünk az első részre, a szóbeli módosító nélkül. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most következik a C kompromisszum, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 211 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 212 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 214 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, bár szerintem ezt elfogadtuk. Szavazottam mindenki, a Szavazást lezártam. Elfogadtuk. 17-es okfogyottá vált. 2-15 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 18 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodik, ellene akkor ezt megnézzük elektronikusan, így gyorsabb talán. Szavazottam mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. 22-21 arányban, 32-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. D kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. E kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. F kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 225 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 228 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, H kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, I kompromisszum szóbeli módosító. You're confusing me. Összezavar, tehát akkor most akkor i kompromisszum a szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik elutasítva. Most akkor a szóbeli módosító nélkül, az i kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. J kompromisszum először is a szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik elutasítva, és most anélkül mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Inkó 12 okafogyottá vált, 241 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 242 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva ellenőrizzük a 242-est, ha kérik. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. És elfogadtuk elnézésüket kérem. 243 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 245 mellette ellene tartózkodott. Elfogadtuk, de inkább ezt elnőrizzük. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. 244 mellette ellene tartózkodik elutasítva. K kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. L kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. N kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. O kompromisszum négy részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes rész, hármas rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk Négyes rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most a 321-es módosító következik. 321 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 322 mellette ellene tartózkodik, szerintem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük, mert a jelentéskészítő is ezt kívánná. még három személynek kell szavazni, a kettőnek még. Rendben, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 28-15 arányban. 3-24. Mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük? Hát hogy ne? Ellenőrizzük akkor ezt? Vagy nem? vote, Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 323 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. 325 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. P kompromisszum, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük, mert a szocialisták tartózkodtak. Lezárom a szavazást. 20-10 arány volt. 340-es következik most. 340 mellette, ellene tartózkodik. Elmérézzük ezt is. A szavazást lezártam, és elutasítottuk 341 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 342 mellette ellene tartózkodik Nézzük meg inkább ezt is, mert láttam néhány plusz kezet. 342-esről szavazunk elektronikusan. A szavazás lezárva, elutasítva. 343 mellette, ellene tartózkodik. Ezt is elmőrizzük a 343-ast. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. kompromisszum, mondja az elnök. Az imkó okafogyottá vált. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. R kompromisszum a szóbeli módosítóval az Oli módosítóval mondta az elnök azt, mellette, ellene. Nézzük meg a szóbeli módosítót. szavazott a mindenki, szavazás lezárom. És azt elfogadtuk a szóbeli módosítóval együtt. es kompromisszum következik. Ismételten egy szóbeli módosítóval mellette, ellene. Összezavaroztam, tehát akkor most szavazzunk a szóbeli módosítóról az S kompromisszum kapcsán. Lezártam a szavazást, elutasítva az eredeti kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. T kompromisszum. Sokat kell lapozni, hogy odaérjünk. A 31. oldalon van az én listámon. A szóbeli módosítót innen visszavonták. T kompromisszum mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. U kompromisszum mellette. Itt van egy szóbeli módosító. Ashley Fox részéről az első részben. Mellette. Ellene tartozkodik. Előrizzük ezt. Mário Draghi hív épp most engem, de hát nem tudom felvenni. Might be important, I agree. Lehet, hogy fontos, egyetértek. Még szavazunk. The vote. Szavazás lezárom. És elfogadtuk a szóbeli módosítóval. A második részre szavazunk mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. V kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A dupla V kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. X kompromisszum az egész egy részben, de először a szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, a szóbelit elutasítottuk, az eredeti X kompromisszum mellett nem tartozkodik. Elfogadtuk. Akkor AL kompromisszum mellette nem tartozkodik. Elfogadtuk. 6.25-ös következik. Lapozni kell ismételten. Lapozunk. 48. oldalon a 625-ös mellette Erre tartózkodik elutasítva. es mellette Erre tartózkodik elutasítva, 626 mellette Erre tartózkodik elutasítva, 96 mellette Erre tartózkodik elfogadtuk. 627 mellette, ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük a 627-es, szerintem elutasítottuk. A szavazás lezárom, és valóban elutasítottuk, 628 mellette, ellene tartózkodik, mert megint összezavarodtam, a 628-ast ellenőrizzük. Szavazottam mindenki, a szavazást lezárom, és elfogadtuk. A 657 okafogyottá vált, a, a kompromisszum két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellett a tartozik, elfogadtuk. A, B kompromisszum, szóbeli módosító van mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk a szóbeli módosítóval. Akkor most a C kompromisszum következik, ismételten szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tehát mellette szóbeli módosítóval, ellene, tartózkodik. Elutasítva, most a szóbeli nélkül, mellett ellen tartózkodik, el, elfogadtuk. A D kompromisszum, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 656 mellette, ellene nem látom már a kezeket. 656, ellenőrizzük. That's closed. That's carried. Elfogadtuk. 102 mellette. Ellenállt. tartózkodik, elutasítottuk. AG kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AH kompromisszum mellett, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60, 662 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. AJ kompromisszum. Először is az első szóbeli módosítóval a 36 hónap Werner magyarázata. Igen, ezt már jutottuk ezt magát a benyújtó 24 hónapra módosította, ez nem nincs benne, úgy tűnik. Akkor nem kell erről szavazni? kérdezi az elnök. Tehát akkor 24 hónapról szavazunk mellette. Ellene. Én össze vagyok zavarodva de szavazzunk, és utána pedig majd a jelentéskészítő elmagyarázom, amiről is szavaztunk. Most akkor ez a szóbeli módosító? Oké, okay, rendben. Akkor most már... Most már utoljátok magunkat, de nyomkodják csak a gombokat. There's still four to vote, three to vote, two to vote, one to vote. Nem tudom, mit csinálnak, de most lezárom a szavazást. And that is well and truly rejected. Now... Ezt elutasítottuk. Most akkor az eredeti szövegről szavazunk, ami 18 hónap, nem? Nem. Yeah, the original. We now we now. Sorry, can you put your mic on? Kapcsolja be a mikrofonját, kérem. Hogyha jól értettem, akkor először is a 24 hónapról szavaztunk az első részben. Most következik a második rész, és itt emellett szeretnék szavazni, pedig a szavazólistánkon mínusz szerepel itt. Ez egy Svenki Gold által benyújtott szóbeli módosítók, az a Svenki Gold ezt megköszönte. A titkásság azt mondja, hogy az eredeti szövegről kell szavaznunk először, amiben a 18 hónap szavazal. Rendben, mondja de én a, a jelentéskészítő a review-t szeretném. Először 18 hónapról szavazunk. Ki támogatja a 18 hónapot mellett ellenet tartozkodik. A 18 hónap maradt. Rendben, akkor itt plusz lesz. With the oral amendment for the review. Hát most akkor a review szóval a szóbeli módosítás mellette ellenet tartózkodik. Ezt elfogadtuk. És most a 100, 106-os következik. Against Mellett ellen tartózkodik elfogad. 107. Mi? Hm? That was well and truly carried, yeah. One... Oh- Igen, elfogadtuk. 107-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 108 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 109 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 675 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 110 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 111 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 1-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 2 és egyebek mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 113 mellette ellene tartózkodók elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodók elfogadni. 114. Ez okafogyottá vált, akkor 115 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 116 mellette ellene tartózkodók elutasítva 4-es, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 5-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. Összezavar engem, hogyha a jelentéstevő a saját módosítóját elutasítja, az ötöst, az ötöst ellenőrizzük, jó? Jó? That's what checks are for when you make mistakes, amongst other things. Okay, if everybody voted, votes... Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Ezek kiesnek. 119 következik, 119 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 6-os kiesik, 120-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 121 első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 122 mell egy első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Júri 4 mellette második részt ellenőrizzük, ellenőrző szavazást kértek, tehát 122-es második része, ellenőrző szavazás. Mindenki szavazott? Ezt elfogadtuk, 27-15 arányban. Juri 4 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 123 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk 124 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 125 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 127 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 100, nem, 8-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 131 mellette ellene tartózkodók elutasítva, kilenc mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 133 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 136 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 134 első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tart ellene tartózkodók. Ezt megnézzük, jó? A géppel ellenőrizzük a második részét a 134-esnek. Everybody's voted, votes closed. Mindenki szavazott. Elfogadtuk. 135 mellette, első rész. Oh right, 135, 137 have fallen. So we're now on to one. A 138-asról kell szavazunk a többi később mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. tízes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. AM kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette ellene ezt is ellenőrizzük géppel. Ezt mindenki uh, szavazott, akkor ezt elutasítottuk szavazás eredménye alapján. 154-es következik mellette ellene tartózkodók elutasítva. 153 mellette ellene tartózkodók szerintem elutasítottuk, de nézzük meg, gépi ellenőrzés következik. Two more to vote if you're... Ketten még szavazzanak, kérem. Closing the vote. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 155 mellette ellene tartózkodók. Ezt is megnézzük, 155. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 156 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 157 két részben nem, kiesett. Ez fogyottá vált, megyünk tovább. 160-as következik, 160 mellette. Ellene tartózkodók Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. 160-as következik. Még egy ember szavazzon, lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 161 in favor. 161 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 162 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 164 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 165 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 167 mellette nem kiesik, a követ, az összes többi okafogyottá válik, 170-ig, 170 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 171 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 172-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 173 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 174 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 175 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 176 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 178 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 179 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ez 181-est is okafogyottá teszi, ugye? AN kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 183 első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, a második részt ellenőr, ellenőrző, ellenőrző szavazást tartunk. Mindenki szavazott, lezárom, és ezt elfogadtuk. 184-es következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 185 mellette ellene tartózkodók, ezt nézzük meg, 185-ös, szerintem elutasítottuk, de ellenőrző szavazásnak vetem alá. So if you voted, I'm closing the vote. Lezárom a szavazást, és ezt valóban leszavaztuk, elutasítottuk. 186-os következik mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük, 186-os. Everybody voted, votes closed. Mindenki szavazott, lezárom. Akkor ezt elfogadtuk a 23-as ennek értelmében okafogyott. Most az így módosított teljes szövegről szavazunk eh, elektronikusan. Neki szavazott, még egy ember hiányzik, aki nem szavazott, eh, lezárom a szavazást. És ez azt jelenti, hogy 35 igen, 4 nem szavazattal, három tartózkodás mellett elfogadtuk, és akkor most a jogalkotási állásfoglalás eh, tervezetről szavazunk, szintén géppel. Mindenki szavazott? Kérem szavazzanak. Four more to press their button. Még négy embernek kéne szavazni. Okay. Two more to press your button. Ketten még szavazzanak, ha akarnak. Két ember hiányzik. Lezárom a szavazást. Lezárom. Igen, megvan a 43. 37 mellette 4 ellene 2 tartózkodás. Nos, Werner, azt javasolnám, hogy ne adjunk tegyelási mandátumot, hanem ezt utaljuk át a plenárisra, azzal az intézkedéssel, hogyha a MIFID szöveg kapcsán majd a hetes fejezetet igen, egyen, igazítani a MIFID szöveghez, ne legyen semmilyen fajta ellentmondás, ennyit szeretnénk mondani. Tehát igen, a plenárisra mehet. Ja think this means we don't take... Akkor az azt jelenti, hogy most akkor nem kell szavaznunk ebben a pillanatban. Várunk, amíg a plenáris szavazás megszületik. Tehát akkor a szakbizottságba visszakerül ez, és majd még tisztázzuk ezt, amikor a MIFID változtatások nem, nem, mert nincs szükség, mondja Werner. Akkor már ez a plenárisra mondja az elnök asszony. Igen. Igen.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 majd megadja számunkra a legfontosabb mandátumot, lehetnek még kisebb módosítások, és akkor majd ezt ezonnal már vihetjük a plenárisra, és majd az jelentéstevőkkel az esetleges kisebb módosításokat mi megbeszéljük. Ez lenne a megállapodás. Tehát igen, a plenárisra mehet. Igen, plenáris. A elnök akkor most, akkor az azt jelenti, hogy a plenárisra visszük a módosítások együtt, és akkor utána majd a plenáris után még erről beszélünk. Ki támogatja azt, hogy a plenárisra vigyük ezt, és akkor majd később még a MIFID-del ezt kiegészítjük. Elektronikusan szavazzunk erről. So if you keep on voting. Press, I know it's a bit confusing, but we do have to have a... Kérem, szavazzanak. Tudom, hogy kicsit zavaros ez, szavazzanak meg kell lennie a többségnek. Lezárom a szavazást. Szavaztunk 42-en. 42-en arról szavaztunk, hogy a plenárisra visszük ezt a MIFID-del együtt. Köszönöm. Right. Which is... Okay. We now move on to Wolf Klintz's report. Most következik Wolf Klintz jelentése. Az európai gazdaság hosszú távú finanszírozás az utolsó dolog. Ha 13-as <clears throat> módosító mellette jó lenne, hogyha néppárt is szavazna. Well, okay. If you want to say. Lehet tartózkodni is. A Klint jelentésről szavazunk. Tudnak követni? Klint jelentés. Hosszú távú finanszírozás. Are you, you ready? Okay. Uh, amendment 13. 13-as módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg mellette. Eredeti szöveg mellette. Ellene tartózkodók elfogadók. 14. 14-es módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. A A kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 20-as mozosító mellette, ellenen tartózkodók elfogadtuk, 21 mellette, ellenen tartózkodók elutasítva, 22 mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, 22-esről szavazunk éppen. Two more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as mellette. Ellene. Kérem, tartsák fel a kezüket. Próbálkozunk még egyszer. 23-as mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 24 mellette ellene Tartaszkodok. Hiányoznak a kezek, így nem lehet ellenőrizni. 24-esről szavazunk. Ellenőrző szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Négyes bekezdés mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 27-es mellette ellene 27-esről szavazunk elektronikusan. Hogyha a frakciók nem teszik fel a kezüket, nem tudok mit csinálni. 27-es módosítóról szavazunk. Two more to vote. Votes closing. Még két szavazat hiányzik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 34 első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes rész mellette ellene A második részt elektronikusan ellenőrizzük, mert néppártot nem értem. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös mellette. Ellene Tartózkodat elutasítva. 36 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 40, 45 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 45-öst ellenőrizzük, jó? Nobody voted. Votes closed. I'm closing the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 48 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 49 mellette. Ellene ellenőrizzük a 49-est. Um, can I open the vote, please? Close and open. Closing the vote. Vote's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-es mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Eredeti szöveg. Három salbekezdés mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jó, én ellenőrzöm, de hát ha maguk nem emelik föl a kezüket, coordinator. Chair, after all these years... Elnök asszony, ennyi év után még az emberek fejében sem tud olvasni, gondolatokat sem tudja olvasni. De hát itt a demokráciáról van szó, jó? Lezárom. A szavazást már még éppen nem szavaztak. Elfogadtuk. De hol is tartunk? Az 53-asnál. 55-ös mellette ellenem tartózkodók, ezt ellenőrizni kell, 55-ös. 55. 55. have you voted? Come on. Tessék nyomkodni a gombokat, kérem szépen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 57 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 58 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 59 mellette. Ellene tartózkodok, elutasítva 60-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 61 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 62 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 64 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. B. Kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 70 mellette ellene tartózkodók elutasítva 71 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 72 mellette ellene tartózkodók elutasítva 73 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 76-os me 76 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 64 is adopted. What about 78? 78 in favor. 78-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva 79. Jó, ellenőrizzük a 78-ast. I'm closing the vote, vote's closed. Lezárom a szavazást. elutasítva. 79 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 81 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 82 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 83 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 84 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 89 mellette ellene tartózkodók elutasítva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17 arról szóbeli módosító szocialisták érték mellette, ellene tartózkodók elutasítva 95 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk D kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 99-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk E kompromisszum, van egy szóbeli módosító is, szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 104 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 4 albekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 107 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 110 mellette. Mellette tehát, ellene tartoz, hát ezt ellenőrizni kell, 110. If voted, votes. Mindenki szavazott akkor, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 112 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 113 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk e a kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 114 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 116 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 117 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A néppárt is mellette szavazott, de gondolják, ezt ellenőrizzük. 17. 117-esről szavazunk. Nem biztos, hogy önöknek ugyanaz a szavazó listájuk. They're just not on the same page, Madam Chairman. Yeah. Nem ugyanott tartunk benne. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Jön a 118-as. Mellette. Ellene. Tartózkodok, ellenőrzik a 118-ast, mert azt hiszem, hogy elutasítottuk. Everybody voted. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Az eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 119 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 120 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 123 mellette ellene tartózkodók elutasítva. One, two, four. In favor, 124 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, elutasítva 125 mellette, ellene. Ön ott hátul ellene? Van. Nézzük, akkor ellenőrizzük a 125-öt, mert nem volt számomra egyértelmű. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 127 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Szobeli módosítás 129-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Aztán van a G kompromisszum először egy szóbeli módosítással az óra szőbeli szöveli módosítással mellette, ellene, tartózkodók. Szerintem elfogadtuk a szóbeli módosítással, hogyha az RPP e így gondolta. Jó, nézzük meg. Ellenőrző szavazás következik, tehát G kompromisszum a zöldek szóbeli módosítójával. Right, vote's closed. Lezárom a szavazást, és akkor ezt elfogadtuk ezek szerint. 132 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ez nem kompatibilis, ugye? Önök szerint. Megyünk tovább. 137-es jön mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, H kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, I kompromisszum mellette, ellene kicsit ilyen mexikói stadion hullámzás szerűen szavaznak, ezért az i-kompromisszumot kénytelen vagyok ellenőriztetni, bizonyára megszavazták, de Yeah. Why didn't you vote 133? Nem szavaztunk a 133-asról, kérdezte valaki. E, az I, I-ről kell most szavazni, lezárom a szavazást. Nem várok többet, e, nem mindenki nyomja meg időbe a gombját. 133-as e, azért nem, mert elfogadtuk a 132-est, és a jegyzetem azt mondja, hogy nem, önnek igaza van, szavazunk a 133-asról. 133 mellette, tehát az előző oldalon 133 mellette, ellene tartózkodók, ezt leszavaztuk. Akkor 146 <clears throat> mellette ellene tartózkodók elutasítva, 147 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 150 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28-as bekezdés mell... Nálam nincs a listán 149-es, mondja az elnök. What number? Milyen számot akarnak? 149 is has disappeared. A 149-es az én szavazólistámon nincs rajta. I can't hear you. After 150... A 150 után, tehát jött a 147 és aztán a 150, a kettő között nincs 149-es az én listámon. Hova tűnt? I don't have it. Um, 149 is disappeared. A 149-es eltűnt. Az AA kompromisszumban van. Eltűnt. Egyébként tetszik, hogy ennyire ragaszkodnak az én módosítomhoz. A 828-as bekezdés következik, arra szavazunk. Ellene. What?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 szavazólista alapján dolgoznak. 28-as e, bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók e, elfogadtuk. E, most jönnek a hivatkozások, blokkban szavazunk. Nem könnyebb, nem könnyebb egyenként. Megcsináljuk blokkban mellette, ellene tartózkodók akkor mindet elfogadtuk, és akkor hol vagyunk most? J kompromisszum. Az A preambulum bekezdés következik mellette. Blokkban lehetett szavazni a 11A-ig, ugyanakkor a 11A-ról külön kell szavaznunk, mondja Ferrer asszony. Jó, az elnök. Tehát 11A hivatkozás, ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt még így is elfogadtuk. Tehát következik az A preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, hetes módosító mellette ellene, hetest nézzük meg, ellenőrizzük, Mindenki szavazott, akkor ezt lezárjuk lezártuk és elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodók. Nos, a 9-es nézzük meg, mert volt néhány tartózkodás, vagy legalábbis néhány nem szavaztak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk akkor ö, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tízes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tizenegyes módosító szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Megint van egy szóbeli módosítás, a D preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk aztán jönnek a vélemények, a nagy részük le van fedve, foglalkoztatási négy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Empl 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Empl 10 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Emple 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Regi 12 mellette, Regi 12, Ashley, tessék, az én módosító, vagy az én listámon a 13-as módosítónál van egy olyan szövegrész, amelyik azt mutatja, hogy most a fo- az foglalkoztatási 13-as. Az enyémen azt mondja, hogy covered, vagyis azt jelenti, hogy valahol benne van. Az enyémen nem ezt mondja. Semmi gond. Mi úgy gondoljuk, hogy ez, ez lefette valami más korábban. Tehát menjünk vissza a Regi 12-re, mondja ez a Regi 12 mellette ellene tartózkodók. A Regi 12-esről ellenőrző szavazást tartanék. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. És ha fölteszik a kezüket, akkor nem kell így szavazni. Regi 13, á, az covered, úgymond, tehát az valami más lefedi. Akkor most az egész szövegről módosított formájában szavazunk géppel. everybody voted? Mindenki szavazott? Closed. And that's 22 in favor. E, ez azt jelenti, hogy 22 mellett, 2 ellene 17 tartózkodás. Köszönöm. E, és mindenkinek gratulálok. Holnap reggel folytatjuk. Köszönöm. I, I, I couldn't stay off.